Elkezdjük a délutáni ülést. Először eszmecserét folytattunk Iván Simonovics úrral, a Horvát Köztársaság igazságügyminiszterével. Nagyon örülünk annak, hogy itt van velünk, miniszter úr, hiszen egyetértés van a tekintetben, valamennyien szeretnénk, hogyha Horvátország minél előbb csatlakozna az Európai Unióhoz. Persze tudjuk, hogy ahhoz, hogy ez megtörténhessen, Horvátországnak nagyon határozottan kell még foglalkoznia sok problémával, mint amilyen a korrupció, a szervezett bűnözés, és ahogyan tudjuk, ez sok tekintetben akadályozza országa fejlődését. Nagyon nehéz munkája van önnek, miniszter úr. Nagyon nehéz időkben választották meg önt miniszternek, de azt hiszem, hogy már azóta bizonyította, hogy nagy eltökéltséggel és bátorsággal kezeli a problémákat. Miniszter úr, öné a szó, kérem, hogy tartsa meg rövid bevezetőjét, és ezt követően teszünk fel önnek kérdéseket. Hölgyeim és uraim! Igen, tisztelt képviselők, külügyi bizottság tisztelt tagjai. Először is szeretném megköszönni ezt a remek lehetőséget, hogy elmondhassam a véleményemet a Horvátországban zajló igazságügyi reformról. És szeretném megköszönni a szakbizottság tagjainak, hogy elfogadtak egy jelentést, reményeink szerint a parlament következő hónapban szintén el fogja fogadni ezt. Azért vagyunk hálásak ezért a jelentésért, mert a nehéz reformok véghezviteléhez bátorításra van szükségünk. Nehéz reformokat kell megvalósítanunk súlyos körülmények között. Itt van a globális válság, a recesszió, de eltökéltek vagyunk, hogy véghez visszük a reformokat. Ami a jelentés magát illeti, bár bizonyos pontokon kritikus hangvételű, ez pozitív kritika. Ugyanis ez segít minket abban, hogy aktívabban végezzük a feladatunkat, és felkészüljünk az idei év végére, azaz 2009 végére, ami a cél dátum. felkészüljünk a e, tagságra. És megtegyük az első lépéseket e, most ahhoz, hogy sikeresen lezárjuk majd a tárgyalásokat a pénzügyi csomagról, azután informális e, tárgyalások során is folynak a tárgyalások magáról az egész csatlakozási szerződésről. Nos, ami az igazságügy rendszerét illeti Horvátországban, mindig is úgy tekintettek minket, vagy tekintetek erre a területre, mint amely a szűk keresztmetszet a csatlakozási tárgyalások során. De most bejelenthetem, nem csak, hogy minden tőlünk teretőt megteszünk, hanem most már azt mondhatom, hogy készen állunk. Miután a párbeszéd sokkal érdekesebb, mint a monológ, csak nagyon röviden szeretnék beszámolni a jelenleg zajló reformokról. Az elnök úr is említette a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelmet. Nos, négy hónappal ezelőtt neveztek ki igazságügyminiszteré, tavaly október 6-án. Akkor történt egy szörnyű gyilkosság Zágrában, Horvátország fővárosában. Egy fiatal, 26 éves nőt öltek meg a város központjában 100 méterre a rendőrségtől, és komoly kételyek voltak a kapcsolatban, hogy ő ö, vajon a szervezett bűnözés áldozata-e, és ezzel a gyilkossággal akartak üzenni a hatalomnak ö, a szervezett bűnözés ö, tagjai. A belügyminiszter, az igazságügyminiszter és a e, rendőrfőkapitány nagyon komolyan kezdtek együtt dolgozni, és még hatékonyabban küzdünk azóta a szervezetbűnözés és a korrupció ellen, és felgyorsítottuk az igazságügyi reformot. Nos, múlt héten sikeresen megoldódott ez az ügy, Kiderült, hogy a hölgy, az áldozat nem a szervezetbűnözés áldozata volt, hanem egy pszichopata hajléktalan ölte meg. Ezzel együtt azért érintett volt talán az szervezett bűnbandák is ebben, is, illetve jelen vannak a szervezett bűnszervezetek is, de most egy nagyon hatékony rendszerrel küzdünk ez ellen és a korrupció ellen is. Egy olyan rendszert hoztunk létre, aminek a keretében itt a rendőri szerveket és ügyészségi szerveket hoztunk létre, és tíz nap múlva fogjuk létrehozni azokat a szakosított bírói tanácsokat, amelyeket kimondottan a szervezett bűnözés, illetve a korrupciós bűncselekményeket fogják tárgyalni. Emellett a jogszabályainkban új jogszabályokat léptettünk életbe, a szervezetbűnözés és a korrupció elleni küzdelem kapcsán. Egy új cikk kimondja például, hogyha valakit szervezett bűncselekmény miatt ítélnek el, akkor az a felt, abból a feltevésből indulnak ki, hogy a teljes vagyonát, bűncselek, vagyonát bűncselekményből származott, ezért ezt el kell kobozni és el lehet kobozni harmadik személyeknek, vagy rokonoknak juttatott vagyontárgyakat is, hogyha az ügyészség be tudja bizonyítani, hogy ennek az átruházásnak a célja csak az volt, hogy elkerülje ezeknek az vagyontárgyaknak az elkobzását. Röviden szeretnék még néhány szót szólni a igazságügyi reform céljairól. Nem csak bürokratikus referenciaértékeket akarunk elérni, és a szigorúan vett házi feladatunkat végezzük, hanem jelentős előrelépést akarunk megvalósítani az igazságügyi reform kapcsán, és három fő feladatot tűztünk ki magunk előtt. Működjön gyorsan és pártatlanul az igazság szolgáltatás, és mindenki férhessen hozzá ami a gyorsaságot illeti. Megváltoztattunk egy sor törvényt, eljárásjogi törvényt, a polgári eljárási törvényt és a büntető, törvény, büntető törvénykönyvet is. Annak érdekében, hogy a bíróságok a szűkös erőforrásokat hatékonyabban tudják felhasználni, hiszen elég kevés a bírónk. Sikeresnek bizonyult az is, hogy az ügy hátralékokat jelentős mértékben csökkentsük. Évről évre jelentősen sikerült csökkenteni a még meg nem oldott, le nem zárt ügyeket. És a legfelsőbb bíróság elnöke az egyedi bíróságok, és közöttem a miniszter közötti hármas együtt működésnek és ez a célja, hogy csökkentsük az ügy hátralékot hogy a bírók, a főbírók tevékenységét is részben azon mérik, hogy mennyire sikerül a lezáratlan ügyeket lezárni, és milyen gyorsan. Ami a pártatlanságot illeti, a bírók előléptetése most már teljesen csak az érdemen alapul. A bíróképzőt is létrehoztuk, írásos vizsgát kell tenni ahhoz, hogy ide valaki bekerüljön, és van egy záró vizsga is, szintén írásos és egy pontozásos rendszer alapján történik az értékelés, tehát megfelelő pontokat kapnak a vizsgára, és azután összeállítunk egy nemzeti listát a bíróságok számára. Van egy másik lista az betöltetlen árás helyekről, a bíróságokon, illetve az ügyészségeken, és aki a vizsgákon a legtöbb pontot kapja, azt tud dönteni arról, hogy hol akar Horvátországban, melyik bíróságon vagy ügyészségen dolgozni. Hát szóljak még néhány szót ahhoz, hogy mindenki eh, hozzáférhessen az igazságszolgáltatáshoz. Nos, idén februárban bevezettük a jogi segítség, az ingyenes jogi segítség, a perköltségtérítés rendszerét, és így módon a legszegényebbek is bírósághoz fordulhatnak, és a jogaikat így tudják érvényesíteni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük szépen, professzor úr! Most pedig a képviselők kapnak szót. Szoboda úr kezdi, aki a jelentéstevője ennek a témának. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék, szeretném itt üdvözölni a miniszter utat. Két héttel ezelőtt Zágrában, Zágrában már találkoztam vele, és nagyon meggyőzött a szakmai hozzáértése és hatorozottsága, azt illetően, hogy el, végre is fogja hajtani azt, amit mond. Voltak olyan esetek, amelyek kapcsán önt kineveztek, amelyek nem voltak nagyon szerencsések, de nagyon örülök, hogy önt nevezték ki. Röviden szeretnék hozzászólni, több kérdés is van, de most az önnel kapcsolatosakat szeretnék, szeretném elővenni. Az első a reform folyamat. Az igazságszolgáltatásban ez a folyamat nem könnyű, mert ellenállással találkozik, és néhány héttel ezelőtt elmentük az osziegi bírósághoz egy kollégámmal, és láttunk hajlandóságot, de azért az emberek nem voltak mindig meggyőződtek arról, hogy meggyőződve arról, hogy ezt meg kell tenni. Ezt azért hozom fel, mert még több olyan vizsgálatot végző emberrel találkozunk, akik arról beszélnek, hogy protekcionizmus van, aztán a beruházókkal van a probléma, tehát a helyi és a külföldi beruházók jönnek hozzám, mert minden problémákkal találkoznak. Persze ez rossz Horvátország számára, nyilván a beruházók, befektetők számára is, ezért Persze az ilyesmi előfordul nálunk is, nem csak Horvátországban, de azért az az érzés alakult ki, hogy ö, valamilyen fajta hátrányos megkülönböztetést érinti különösen a külföldi befektetőket. Tehát az, hogy hogy valaki, tehát azt szeretnék, hogy inkább horvát befektetők legyenek, ezért fontos, hogy ezzel kapcsolatban is szót értsünk. Aztán az iktivel a Nemzetközi Büntetőtörvényszékkel kapcsolatban is van egy kérdésem. Tehát már sok minden történt, Horvátország sokat tett, de a dokumentumok átadásával kapcsolatban még mindig problémák vannak, és jó lenne, hogyha ezeket a kérdéseket tisztázni tudnánk. Beszéltünk a, bírósággal, a bizottsággal erről, aztán voltak olyan hírek az újságokban is, hogyha Horvátország nem működik együtt megfelelően, és nem teljesíti a feladatait az ütemtervnek megfelelően, akkor ez is vagy az történik. Tehát ezért szeretném látni azt, hogy ön hogy tekinti ezeket a dolgokat. Ennyit szerettem volna mondani, azért, hogy a többi kollégának is alkalmat biztosítsak ahhoz, hogy hozzászóljanak. Köszönöm, Hannes. Doris Pak következik. Köszönöm, elnök úr. Én is nagyon örülök, hogy önt most egy más funkcióban újra látom, hiszen már több tisztséget töltött be Horvátországban az elmúlt húsz év során. Nagyon örülök, ez hasonlóan, hogy most ebben a tisztségben üdvözölhetjük önt. Amit ön elmondott, az bizakodással tölt el minket az igazságügyi rendszer nagyon gyorsan eljut arra a szintre, amire szükség van ahhoz, hogy Horvátország az EU tagja lehessen. Horvátország nem az első ország, akivel így, van, így járunk el. Bulgária, Románia esetében mi, hanem a tanács elmulasztotta azt, amit most Horvátországtól megköz, megkövetelünk mi mondjuk azt, hogy az olyan országokat, akik ezen a területen nem tettek meg mindent, azokat nem lehet felvenni. Persze mindent, ez lehet, hogy egy kicsit túl sok, túl nagy követelmény, de nagy lépéseket előre lépést kell megtenni, és úgy tűnik, hogy ez most önöknek sikerül. És az igazságügy területén is normalizálódik a helyzet. Tudjuk, hogy nagyon sok ügyet nem zártak le, már évek óta halmozódik az ügy hátralék, és ez szörnyű az érintettek számára, szörnyű a környezetük számára is, és ők sokszor hozzám jönnek, és segítséget kérnek, de hát én nem tudok segíteni, ezt az igazságszolgáltatásnak kell megtenni, és ezért nagyon örülök, hogy itt most nyilvánvalóan javult a helyzet. De a fő észrevételem az, amiről Hannes is beszélt. Nagyon szomorú és sajnálatos, hogy most és ismételten előre hozzakodnak a, azzal az érvel, amit akkor hangozhatnak, hogyha szemükre hányják, hogy nem működnek együtt megfelelően a nemzetközi büntető törvényszékkel. Itt nem csak a kiadatásokról van szó, mi azt hiszem tényleg büszkék lehetünk az elért eredményekre, de a probléma az, hogy azok, akik szembe vádat emeltek, és akiket át kell adni, most velük kapcsolatban bizonyítékokra van szükség, és ezek a bizonyítékok valahol még ott vannak a horvát levéltárakban. Bramac miniszter úr is ezt állítja, és az ön kormánya részéről hangzik el, hogy hát keresünk, keresünk, de nyilvánvalóan nincs semmi a levéltárakban. Tehát itt két állítással egymással szemben, Bramac úr és az önöké, ő azt mondta, hogy ő tanuktól hallotta, akik saját maguk látták ezeket a bizonyítékokat 2005. júniusában, amikor a levélt határba eh, betörtek. Tehát eh, most eh, kén van a bizonyítási teher. Hogyha ön is tudna tenni valamit annak érdekében, hogy a szemrehányásokat vagy a vádaskodásokat enyhíteni lehessen, vagy lehessen tenni valamit ez ellen, meg lehessen oldani az ügyet. Hogyha nincsenek bizonyítékok, akkor ezekkel nem lehet előállni. De ha léteznek ilyen bizonyítékok, és valahol ezek megvannak, akkor azt hiszem, hogy a horvát kormánynak mindent meg kell tenni ennek érdekében, hogy ezeket a bizonyítékokat kiadják. Ugyanis rosszabb már nem lehet a helyzet. Azt hiszem, hogy a kiadatás volt a legnagyobb dolog, amit meg lehetett eh, tenni, és ezért, ha önnek hatalmában áll miniszter úr, hogy eh, olyan bizonyítékokat átadjanak, amely eh, a bizonyítás során fontos, akkor ezt tegyék meg. Tudom, hogy problémáik vannak a szomszédaikkal, de az iktivel azt hiszem, hogy már nem kellene, hogy problémájuk legyen, azt hiszem, hogy ezt már magunk mögött hagytuk, ezért kérem, hogy mindent tegyenek meg, amit lehet. Doris, Köszönjük szépen, Doris, Szent Iványi úr, liberális liberálisoktól. Köszönöm szépen, elnök úr és Simonovics úr. Először is szeretnék gratulálni a kinevezéséhez. Sok jó hírt használ, hallottunk a horvát igazságügyi eh, rendszer reformjáról, de a legjobb hír az, hogy önt nevezték ki, és eh, hogy ön széleskörű konszenzus, az ön kinevezése széleskörű eh, konszenzussal találkozott, még az ellenzék részéről is, és mások részéről is. Tehát jó hír. Természetesen Ön itt ígéretes szavakat hallatott a reform, az igazságügyi reformmal kapcsolatban, de most tettekre van szükség, valós tettekre, amelyek rövid időn belül megtörténnek. Tehát ezért szeretnénk hallani a konkrét lépésekről, hiszen ön szimbólum, ígéret, de ezt az ígéretet teljesíteni kell. Másik megjegyzésem, és a kollégáim is jelezték már ezt, hogy Bramec úr nem olyan régen azt mondta, hogy Horvatország nem működik össze teljes mértékben a hágai nemzetközi törvényszéggel. Amennyire én tudom, az egyetlen fennmaradó probléma az, hogy a hiányzó ö, ö, napló ö, még mindig nincs meg. Tehát mit próbálnak tenni hogy megszerezzék, és mi a helyzet ezzel kapcsolatban. És mint, ha jól tudjuk, akkor ez a napló hiányzik, tehát megvan-e, vagy nincs, megszólni a helyzet és más pedig a Szlovéniával való két oldalú viták. Leg, többen, a szlov, legtöbbünket a szlován, szlovén blokkád nagyon zavar, vagy beszéljek a saját nevemben. Tehát ellenzünk bármilyen olyan kísérletet, hogy a bővítési folyamat túszaként történjen ez. Ugyanis a bővítés az a, az Európai Uniónak a legnagyobb tette, és ezt más érdekek nem befolyásolhatják. Ugyanakkor mindkét helyről, mindkét oldalról szeretnénk rugalmasságot látni. Tehát mi a kormánynak a szándéka, hogy, hogy valóban bizonyítsa rugalmasságát? Nyilvánvalóan a szlovénektől is ezt várjuk, de önöktől is, és konstruktív kezelését a dolgoknak. Köszönöm szépen. Végül pedig Horácsek úr következik. Köszönöm. Ivana Hodák, Sivo Pukanyics meggyilkolása után azt mondták, hogy nem csak igazságügyi reformra van szükség, hanem a rendőrség megreformálására is, illetve ez is megtörténik és létrehoznak új bíróságokat, illetékes bíróságokat. Talán Erről tudna röviden szólni, ugyanis az igazságügyi reform az egy dolog, de a rendőrségi reform az egy más ügy. Ezt ezt eh, annak alapján mondom, amit eh, megfigyeltem a cseh köztársaságban, ott is több probléma jelentkezett eh, ezen a területen. És még egy kérdésem lenne az új törvényel kapcsolatban, ami a golfpályák. Látni lehet, hogy borzasztó sok új golfpályát létesítenek, elsősorban a tengerpart közelében. Saját magam is láttam ezeket. Az elmúlt tíz évben sokszor voltam Horvátországban. Ezek olyan vidékeken létesültek, ami, amik turisztikai vidékek. Az ottani lakosságnak persze komoly érdekei vannak, és azt hiszem, hogy nyilván meg lehetne fontolni, hogy ahol most golfejeket létesítenek, ott talán észszerűbben fel lehetne használni ezt a területet, például szőlő vagy bortermesztésre, vagy bio biológiai, bio hát növények előállítására. Talán erről is röviden tudna szólni. Nem tudom, hogy golfozik ez a miniszter, de azért biztos van vélemény erről. Miniszter úr, öné a szó. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok röviden foglalkozni mindegyik kérdéssel. Először hadd kezdjem Szoboda úr kérdésével. És a nyomozók és a protekcionizmus kérdésével. Horvátországot érdekli a külföldi befektetés, és anélkül, hogy bármelyik oldal felé is hajlanánk, tehát hogy horvátok-e vagy külföldiek, mindegyik befektetőt támogatjuk. A pártatlanság biztosítása területe a, a bíróságoknál egyetlen intézkedést említenék el én. Egy hét múlva egy weboldalt, egy internetes oldalt ö, nyitunk, ahol a felsőfokú kereskedelmi bíróságnak a határozatait mind megjelentetjük. Semmit sem fogunk törölni, tehát ott lesz a bírónak a neve, a vállalatnak a neve, mindegy, hogy hazai vagy külföldi, aztán, hogy hogyan lehet keresést csinálni, tehát hogy lehet az adatbázisokban kutatni, és ez lehetővé teszi mindenki számára, hogy van-e valamilyen fajta kísérlet arra, hogy valakit előnyben létesítsen, és hogy a külföldieket ugyanúgy kezelik el, mint a hazaiakat. Tehát ez, ezekhez az adatokhoz könnyedén hozzá lehet majd férni, és láthatják majd, hogy e, pártatlanok vagyunk-e, vagy nem. E, tehát mi pártatlanok szeretnénk lenni, és e, szeretnénk e, azt is biztosítani, hogy a bíróságok is pártatlanak legyenek. Sok kérdést tettek fel a Hágai Nemzetközi Büntető Törvényszékkel kapcsolatban, ezért néhány percet szeretnék ezzel tölteni, tehát hogy mennyire működünk együtt az ügyészséggel, a, a naplókat illetően, vagy már bármilyen másfajta dokumentumokat illetően. Ezt a kérdést nagyon gondosan kezeljük. Brasic ügyész úrral tegnap is beszéltem, és akkor is megegyeztünk, hogy valamit tenni akarunk a még függőben lévő ügyekkel kapcsolatban. Ugyanakkor Brámer úr két dolgot nagyon nem szeret. Az egyik az, hogy hiányoznak dokumentumok, pedig szüksége van ehhez az ügyhöz neki ezekre. A másik dolog pedig az, hogy nem kap egyenest választ a horvát kormánytól, hogy ezeket a dokumentumokat valóban előállították-e, és most hiányoznak, vagy pedig sosem léteztek ezek a dokumentumok, mert a bizonyos egységek nem követték az előírásokat. Nos, Bramer úrnak most ezt az elemzést le akarjuk zárni, ami azt jelenti, hogy azok a dokumentumok, amelyek neki problémát okoznak, és a szakértők közösülésén ezek, ezt a listát felállították, és Bramer úrat is megkértük, hogy eljön Zágrába, hogy ezt a kérdést tisztázzuk. 33 dokumentumot azonosított, amelyek állítólag léteznek, és érdekes elemekkel tartalmaznak, tehát amely az ügyészséget érdeklik. Épp ezért most ellenérezzük, hogy ez a 33 dokumentum valóban létrejötte, vagy pedig nem. Tehát nem lesz többi olyan dokumentum február 15 után, amelyek lehet, hogy léteznek, vagy nem. Tehát azon dokumentumok számára, amelyek léteznek, és, de még most nem adtuk át, akkor azokról is készítünk egy listát, és hogy hol van ez, tehát valakinek őrizni kellett ezeket a dokumentumokat, tehát aki az utolsó volt, az utolsó őrzője volt ennek a dokumentumnak, annak vagy ki kell adni ezt a dokumentumot a horvát kormánynak, és a horvát kormány pedig a hágai törvényszéknek adta át. Hogyha ezt ez az utolsó személy, aki a, az őrzője volt ennek a dokumentumnak nem teszi meg, akkor őt ellen eljárást indítunk. Tehát reméljük, hogy a jövő héten, a jövő hét elején meg lesz ez a közös dokumentum, ugye február 15 a határidő az ügyészség és a kormány részére, amelyben pontosan leírjuk, hogy Horvátország az összes két dokumentumot átadta, beleértve a katonai dokumentumokat, a rendőrségi dokumentumokat is, a katonai műveleteket illetően. Vannak olyan dokumentumok, amelyek még mindig hiányoznak, amelyeknek pontos száma van, és hogyha ezeket létrehozták, de most hiányoznak, akkor mi biztosítékot nyújtunk azért arra, hogyha ezek megvoltak, akkor megtesszük a jogi lépéseket azok ellen, akiknek utoljára a kezében voltak ezek a dokumentumok. Most pedig Pak asszony kérdésére válaszolnék. A 23-as fejezettel kapcsolatos kéréseket fogadjuk, nincsen kifogásunk ellenük, hiszen ezek olyan reformokat érítenek, amelyekre nekünk is szükségünk van, tehát az igazságszolgáltatás reformára Horvátországnak szüksége van, és a 23-as fejezet ebben csak segíteni fog nekünk néha igazságügyminiszterként tulajdonképpen könnyebb azt mondanom, hogy nem csak észszerű, hanem ezen kívül az Európai Unió is követeli tőlünk. Tehát néha egy kicsit kihasználom a 23-as fejezetnek a fejezete kapcsolatos érvet. A többi kérdést illetően, amelyet például Szent Iványi úr tett fel, Egyetértek önnel tökéletesen, tettekre van szükség. E, nem csak az jó szándékra van szükség, hanem időben teljesíteni ezeket. A konkrét lépéseimet illetően elmondhatom, hogy már e, a szervezeti eljárásokban, e, a szervezet bűnözés elleni lépésekben már tettünk lépéseket lesz egy különleges rendőrségi egység, akik a szervezett bűnözés és a korrupció ellen harcolnak. Már most is megvannak, és volt is ezzel kapcsolatban, a rendőrség reformjával kapcsolatban egy kérdés. Tehát most már modern technológiát bocsátunk rendelkezésükre, az üres álláshelyeket is betöltöttük, és tehát most már működőképesek. Aztán az ügyészségnek egy speciális ágát illetően ez már létezett, de tíz nap múlva 60 bíró, akik a különböző tanácsokra szakosodtak, tehát elsősorban korrupcióval és szervezetbűnözéssel foglalkoznak, kezdik el a munkájukat. És ilyen módon olyan eseteket tudunk elsősorban fontosnak ítélni, amelyek a szervezetbűnözéssel vagy a korrupcióval kapcsolatos, és ezekkel kapcsolatban hét nappal a bíróság elé terjesztés után foglalkozni kell velük. És minden hónapban az ügyet vezető bírónak jelentést kell benyújtania erről az ügyről. És ugyanakkor van olyan kérdés, amelyel kapcsolatban nem vagyok elégedett, tehát hogy a bíróság elnöke vagy bizonyos bírák nem elég hatékonyan végzik a munkájukat, és az utóbbi há- négy hónapban három ilyen bírósági elnököt bocsátottam el. Aztán vannak olyan hiányosságok is, amelyek a bíróságokkal kapcsolatos. Tehát ezeket az intézkedéseket azért tett, is tettem, hogy mutassam, hogy az igazságügyi minisztérium elkötelezett amellett, hogy ezekkel kapcsolatban tegyen valamit. De majd meglátjuk, hogy azok, amiket eddig tettünk, azt az adatok is alátámasztják-e, tehát hogy az ügy hátralékot sikerül-e feldolgozni. Tehát nagyobb nyomást gyakorolunk a bíróságok elnökeire, akiknek hatékony vezetőknek is kell lenni, nem csak jó bíráknak. Szlovéniával kapcsolatban csak Annyit tudok elmondani, hogy ez az ügy mind Horvátországnak, mind Szlovéniának káros. És nem csak nekünk, hanem az Európai Uniónak is. Ezért ezt a kérdést meg kell oldani. Horvátország nevében azt mondhatom, hogy a szükséges garanciákat nyújtjuk majd Szlovéniának, tehát hogy válaszoljunk az aggájaikra. Egyetlen korlátozott tényező az, hogy Horvátország nem adhatja fel a területét, és jogi szabályokat kell végrehajtani a határok, a két ország közötti határ eh, rendezésére. A más szlovén aggályokat illetően mi nyitottak vagyunk, és figyelembe vesszük, hogy, hogy nem csak szomszédunk, hanem egy olyan szomszéd, akikkel történelmi, történelmi során kiváló kapcsolataink voltunk, voltak, és most szégyen teljes, hogy olyan dolgok változtatják meg a közvéleményt, amelyek rontanak a kapcsolatokon. Ezért minden erőfeszítést meg kell tenni a két ország és Európa nevében, hogy ezeket a problémákat, ezeken a problémákon felül emelkedjünk. Az utolsó kérdés a golfpályákkal kapcsolatos. Egy törvényt fogadtunk el a golfpályákról, és Horvátországban még egyetlen golfpálya sincsen. És ezért a törvény mögötti gondolat az az volt, hogy pontosan ezeknek a létesítését ösztönözzük. és hát ez téve tulajdonképpen túl messzére ment a kormány, és belső párbeszéd folyik most erről. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Let's go to our second round. Miss... Most a második kérdéskör következik. Pribetics úr a szó. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je voudrais peut-être euh, intervenir. Tisztelt elnök úr, rövid leszek. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm önnek azt, hogy pontosan felvázolta, hogy milyen, hogy néz ki az igazságügyi reform, mi történik, a, hogy harcolnak a szervezet bűnözéssel együtt. Én is bizonyos szempontokra kér, szeretnék rákérdezni, illetve néhány félreértést szeretnék, elo, félreértést szeretnék eloszta, eloszlatni. Bizonyára a legtöbb Európai Uniós ország egyetért Franciaországgal abban, hogy, hogy Horvátországnak a lehető leghamarabb csatlakoznia kell az Európai Unióhoz, annak érdekében, hogy hozzá tegyenek ők is valamit az Unióhoz. De van itt néhány félreértést, amit el kéne oszlatni. A kollégáim is beszéltek erről, ön is, is, ön is említette, hogy a hágai nemzetközi törvényszékkel meg kell erősíteni a kapcsolatokat, és mindent meg kell tenni annak, idei, annak érdekében, hogy, a, hogy teljesítsék a kérdéseiket, kéréseiket, és rendelkezésükre bocsássák a, a, a, a kért dokumentumokat. A francia Aristide Briand mondotta, hogy nagyon sok volt a zavargás ez ügyben, nagyon sok volt a kisebbség a tengerparton, a partvidéken, például egy olasz kisebbség is volt, akiket, akiket gyakorlatilag megfosztottak javaiktól, és üldözték őket. Tehát meg kell nézni a kisebbségek vagyonát és javait. Egy fontos kérdés ez. Nem szabad a, ugye azt a hibát elkövetnünk, mint mint a múltban. Meg kell keresni a hogy milyen pontokon ö, egyezik a véleményük ö, Szlovéniával. A Pirán és Porecs között nem túl nagy különbséget látnak az európaiak. Nem is tudom, hogy mi a különbség. Két nagyon hasonló dologról van szó. tehát Szlovéniát és Horvátországot is ugyanúgy látjuk, meg kell, a megegyezést meg kell találni minél hamarabb, és utána vissza lehet térni a csatlakozás kérdésére. Január végén derült az ki, hogy padhelyzet alakult ki a tengerhez való hozzáférés kapcsán. Nagyon meglepett minket ez a helyzet, sokkoló volt ez számunkra, kérem, hogy találjanak megoldást. Biztos vagyok benne, hogy az önök segítségével, illetve az ön segítségével konkrétan a 13 fennmaradó fejezetet is le tudjuk zárni a csatlakozási tárgyalásokban. Tudom, hogy a legtöbb európai azt szeretné, hogy Horvátország minél hamarabb az Európai Unió tagja lehessen. Köszönöm, hogy az elnök Gary Titli következik. Köszönöm, elnök úr, megköszönöm a bemutatót, a magyarázatot. Két rövid kérdésem lenne. Az egyikre részben válaszolt már, az igazságszolgáltatás reformjával kapcsolatban nagyon fontos, hogy a bíróságnak mekkora a kapacitás, hogy tudja tárgyalni az összes ügyet, az összes esetet. Az igazságos tárgyalás egyik legnagyobb akadálya általában az, hogy túlságosan sokat kell várni. Tehát nagyon hosszúak a e, várakozási idők. Említette, hogy szervezetbűnözés és e, egyéb kérdésekben felgyorsították a folyamatot, az eljárás, de a, mondjuk itt, hogy a normál állampolgárok esetében eh, milyen körülmények között lehet használni az igazságszolgáltatást, hogy néznek ki ott a határidők. A másik dolog, a tanú védelmi programokról nem, mes, nem mondott semmit. Létezik ez? Említette, hogy a szervezet bűnözéssel foglalkoznak. Itt általában a legnagyobb gond az, hogy nagyon kevesen tanúskodnak, mert féltik életüket. Van-e ilyen tanúvédelmi programjuk? Thank you, Gary. Köszönöm, Gary, mondja az elnök. Én is föltenék egy kérdést a határvitával kapcsolatban erre. Többen is utaltak. Az a kérdésem, hogy hogyan segíthet az Európai Unió? A bizottság képviselői már jártak Szlovéniában is, és Horvátországban is, és elhangzott egy olyan javaslat is, hogy eh, eh, Aktiszári elnöksége alatt felállítanak egy eh, szakértői csoportot. Ön hogyan képzeli el a megoldást, mi lehetne, hogyan segíthetne az Európai Unió önöknek? Tessék, kérem, válaszoljon. Now I'll try to address all... Megpróbálok válaszolni az összes feltett kérdésre. utaltak a tulajdon visszaszolgáltatására. Tehát az olyan kisebbségek tulajdonáról van szó, amelyeket, olyan javakról, amelyeket elkoboztak a történelem során valamikor. Ezzel a kérdéssel nagyon aktívan foglalkozunk. Egy volt erre vonatkozóan egy jogszabályunk, amit megvizsgált az Alkotmánybíróság. Annak érdekében, hogy mindenki, attól függetlenül, hogy horvát, vagy más származású, más nemzetiségű, más állampolgárságú, tehát mindenkinek vissza kell jutatni a tulajdonáltal javaid. javait. a legfelsőbb közigazgatási bíróság tárgyalta ezt a kérdést, és most pedig a legfelsőbb bíróság ítéletére várunk. Ettől függ az, hogy új jogszabályokra van-e szükség annak érdekében, hogy az alkotmánybíróság döntéseit tudjuk-e alkalmazni, tehát, hogy az egyenlőség elvét tudjuk alkalmazni a tulajdon visszaszolgáltatásában, de mi, ahogy említettem, várunk egy bíróítéletre. A szlován, vagy a szlovének tengerhez való hozzájutási kérdése. Szeretném világosan elmondani azt, hogy semmilyen alapja nincs annak, hogy aggódjanak Szlovénia tengerhez való hozzájutása miatt. Mindez a nemzetközi jogon alapul, és Szlovénia eltökélt arra, illetve Horvátország mondja valószínűleg a beszélő, hogy Horvátország eltökélt arra, hogy lehetővé tegye, hogy Szlovénia hozzáférhessen a tengerhez, és a kikötőben minden nemzetiségű hat, hajó hozzáférést jelen, kaphasson, minket az sem zavarna, hogyha repülőgép anyahajók is eljuthat, eljuss, eljussanak Szlovéniába, a horvát vizeken keresztül. Az egyetlen gondunk az, és ez egy kicsit más probléma, hogy Szlovénia azt szeretné, hogy közvetlen hozzáférése lehessen a nyílt tengerhez. A gond az, hogy köztük és a nyílt tenger között horvát felségterület van. Ez nem gond. Hát ha ez gond lenne, akkor Antwerpen se férhetne hozzá a a nyílt tengerhez. Arról van szó, hogy Szlovénia hozzáfér a nyílt tengerhez. Hogyha Szlovénia emiatt aggódik, nos, Horvátország, a horvát kormány az összes kért garanciát nagyon szívesen megadja a szlovének nyílt tengerhez való hozzáférésével kapcsolatban. Kaptam egy olyan kérdés is, hogy milyen segítséget tudunk elképzelni, vagy kérünk az EU-tól, a bizottságtól, a parlamenttől, a Jachtiszári útól. Bármilyen típusú mediációt, közvetítést szívesen veszünk, amelynek az a célja, hogy a két ország közötti problémákat, nehézségeket megoldja. A határról való döntés azonban nem politikai egyezmény, hanem nem politikai egyezményen kell, hogy alapuljon egy határ, hanem törvényeken, jogszabályokon. Két, kétféle módon lehet ilyen érdek ellentétet megoldani, az egyik a kompromisszum, a másik pedig a domina, dominancia. A kompromisszum azt jelenti, hogy politikai tárgyalások állnak a dolog mögött, a dominancia pedig azt, hogy az egyik fél vagy erősebb, vagy több szövetségese, szövetségese van, ezért az ő akarata érvényesül. Nagy történelmi áttörés történt a nemzetközi jogszabályokban, törvényekben, illetve nemzetközi kapcsolatokban. Az ország, két tagállam, vagy két állam nem egyezhet meg politikai módon egy olyan kérdésben, egy olyan kérdésben, ami jogi kérdéseken alapul. Teljesen függetlenül attól, hogy ez egy hamburgi bírósága, vagy egy nemzetközi törvényszék, ezek nemzetközi egyezmény, nemzetközi ö, intézmények, amelyeknek az a feladata, hogy ilyen kérdéses esetekben, vagy vitás esetekben döntsenek ezeket az intézményeket akkor kell használni, akkor kell igénybe venni, amikor politikai egyezményre nincs lehetőség. Bármiféle közvetítői, medita, medit, mediátori segítséget szívesen veszünk. Ez segít nekünk abban, hogy jogi eszközzel dönthessünk a határvita esetében, határvitával kapcsolatban. A horvát bíróságok kapacitása. Újabb téma. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a bíróságnak még nagyobb legyen a teherbírása, illetve, hogy a határidőket csökkentsük, hogy gyorsabban tudjuk lefolytatni a tárgyalásokat. Az eljárásokat megpróbáljuk mi az egyes esetekben, ügyekben lecsökkenteni, tehát egyre rövidebbek ezek a, ezek a rövidebb a tárgyalási folyamat, egyre gyorsabban sikerül ez e, megoldani. Számos módszerrel dolgozunk. Az egyik ilyen módszer az, hogy olyan jogszabályokat fogadunk el, amelyeknek az a célja, hogy felgyorsítsák a tárgyalásokat, a tárgyalási folyamatot. Ahogy említettem, a e, közigazgatási, a polgári, illetve a büntetőjogi eljárási szabályzatot már meg, megváltoztattuk, és ennek eredménye is van már, tehát látható az eredmény. Azon ügyek, vagy esetek, amelyeket az új, amelyekre már vonatkozik ez az új jogszabály, ezek gyorsabban, gyorsabban lefolytathatóak. a bíróságok elnökeivel együttműködünk, illetve a legfelsőbb bíróság elnökével is, jó magam is, és cselekvési terveket dolgozunk ki azon bíróságok esetében, ahol nagyon nagy a felhalmozódott ügyek száma, és amelyek nem dolgoznak elég gyorsan. Tevékenységünk közé tartozik az is, hogy a bíróságok elnökeit képezzük, menedzser típusú képzést kapnak, lehet, hogy rendkívül jó bírók, de nem biztos, hogy jó menedzserek. Szándékunk az is, hogy egy, egy új funkciót nyissunk ki, vagy hozunk létre, ez a bírósági menedzser, akinek pontosan az a feladata, hogy a felgyülemlett ügyeket, az ügy hátralékot csökkentse. Tehát, ha ezt a kér, ezen a kérdésen nem sikerül javítani, vagy, egy, vagy egyetlen egy bíróság mondjuk nem elég sikeres ebben, ez azt jelenti, hogy a, annak a szobaforgó bíróságnak az elnökét le kell váltani, és egy hatékonyabb menedzsert kell kinevezni oda. Tanúvédelmi programok, ez szintén elhangzott mint kérdés. Vannak ilyen programjaink, de új jogi eszközökkel is védjük a tanukat. Decemberben vezettünk be az úgynevezett feltételezett tanulvédelmi programot. Azon emberekről, személyekről van szó, akik még nem tanuk, de esetleg a jövőben elképzelhető, hogy tanúként fognak fellépni. Nagyon fontos az is, hogy ne csak azokat védjük, akik már tanúk, tanúskodtak, tehát bitne, tanú státuszuk van, hanem azokat is, akik a jövőben lehet, hogy így, vis, így léphetnek fel. Aztán van egy másik programunk, ami megkönnyíti a tanúk életét, tanúk szerepét, ez egy segítő program. Ez egy kísérleti projekt volt, egyetlen bíróságon, de ezt megpróbáljuk kiterjeszteni az összes bíróságra. Ez azt jelenti konkrétan, hogy hogyha egy tanú egy idegen környezetbe érkezik, a bíróságba, vagy valahonnan máshonnan ö, utazik ide, akkor egy külön szobában segítenek neki, felkészítik őt. Tehát gyakorlatilag ez egy ö, pszichológiai tanú segít, ta, segítségnyújtás a tanúnak. Ez igenis segít a tanúkon. Jelenleg is dolgozunk ezen a programon. A UNDP-vel, illetve bizonyos programokkal, tehát az ENSZ fejlesztési program, illetve bizonyos kormányok segítenek ebben. Vannak fizetett alkalmazottaink is, akik közreműködnek ezen a programon, de vannak diákok, illetve más szakértők is, akik önkéntes alapon vesznek részt. Ennyit szerettem volna mondani. Thank you very much. Köszönöm szépen, Simonovics miniszter, hogy eljött. Köszönjük az őszinte, egyenes válaszokat támogatásunkról biztosítjuk önt, és további sok bátorságot és sok szerencsét kívánok, hiszen erre szüksége lesz a munkájához. Now we will have short break. Most egy rövid szünetet tartunk, és 4 óra 30-kor találkozunk ismét. Kérem hozzák magukkal a szavazókártyát, tehát fél ötkor szavazás.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 the order except Turkey to become at last voting. Encouraged by Sir Robert, I proceed to the vote. Nos, akkor szavazzunk, kedves kollégák. Kérem szépen, hogy tegye be mindenki a szavazó céduláját, céduláját a gépbe és szeretném egy kicsit, szeretnék a szó sorrendet egy kicsit változtatni. Tehát a Szent Iványi jelentéssel kapcsolatosan kezdjük, az előcsatlakozási támogató eszközzel kapcsolatban, aztán Brazília koppanszonytól, utána megint a Szent Iványi féle ö, mentesítés lesz, aztán a Badia és Kocse aktív párbeszéd a polgárokkal jön, és utána jön az utolsó. Van-e ezzel kapcsolatban ellenvetés? Ez Ez török méz. Okay. Uh, draft opinion on the draft. Tehát akkor nézzük. Micsoda ez egy jelentéstervezet a jelentéstervezetről? Vagy véleménytervezetről? Az előcsatlakozási támogatási eszköz költségvetés végrehajtásának ellenőrzése Szent Iványi István jelentése. Két módosítás van csak, összesen első. Ezt nem elektronikusan szavazzuk meg, mellette elfogadtuk. Kettes, mellette elfogadtuk. Akkor a módosított véleménytervezettel kapcsolatos szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Az eredmény pedig mellette. Tehát 57-0-val szemben gratulálunk Szent Iványi úrnak. Ellenőrizzük. Egy hangulag elfogadtuk. Nézzük a következőt. Az Európai Unió és Brazília közötti stratégiai partnerségről tervezet. Ez Koppa asszonynak a jelentése. Mária elleni Koppa, most pedig akkor a hetes módosítás mellette elutasítva. Ellenőrizni akarják? Nyolcas mellette. Elutasítva. Kilences mellette. Elfogadtuk. Tízes mellette elfogadtuk. Tizenegy mellette elfogadtuk. Tizenkettő mellette elfogadtuk. Tizenhárom elfogadtuk. Három elfogadtuk. Négy elfogadtuk. Öt elfogadva. Hét, hat ellene. Akkor elfogadtuk. Egy mellette elfogadva. Kettő elf- mellette elfogadva. A DEVE véleményéről is kell szavaznunk. Ezt pakolhatjuk. A három, négyes, ötöst egy, egyszerre megszavazhatjuk? Tehát akkor 3, 4, 5, 1-ben mellette elfogadtuk. Hatos mellette elutasítva. Hetes mellette nem elfogadtuk. Tízes mellette elfogadtuk. Tizenegy mellette elfogadtuk. Elektronikusan ö, szavazunk a módosított ö, jelentésről. Lezárjuk a szavazást, az eredmény pedig 56-3-mal szemben. Gratulálunk Koppa asszonynak! Jön a következő, a hármas, tehát akkor nem Telekország, hanem a Szent Iványi jelentés. Nincs itt Szent Iványi úr? Ez pedig a 2007-es évre vonatkozó mentesítések, az EU általános költségvetése, harmadik szekasz bizottság, ez egy véleménytervezet. Csak két módosítás van, egyes mellette, elfogadtuk második mellette, ellene ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Kettessel kapcsolatban az eredmény. el szemben, tehát elutasítottuk. Most akkor a módosított véleménytervezetről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, az eredmény pedig 60 Kettővel szemben. Gratulálunk Szentiványi úrnak, elfogadtuk. Most akkor jön aktív párbeszéd Európáról a polgárokkal, Maria Badiai kucsatasszonynak a jelentése, egyes módosítás mellette, ellene, elutasítva. Hármas mellette, elfogadva. Kettes mellette, elfogadva. Ötös ezt részenként, erről részenként szavazunk, három részre osztottuk. Az első, az az ötös módosításnak a módos, ötös módosítás első része. Elutasítottuk másodikat is, elutasítottuk a harmadikat, elfogadtuk. Jön a hatos módosítás mellette, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosítás, elfogadtuk. A négyes okafogyottá válik, hetes, és akkor okafogyott el, 13 elfogadtuk, 8 mellette, 8-as mellette elutasítva, 9-es mellette elfogadva, 10-es mellette elutasítva, 11 mellette elfogadtuk, 12 elfogadtuk. Akkor a módosított véleménytervezetről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, az eredmény 64 héttel szemben senki sem tartózkodott. Gratulálunk Mária Badia Ikucset asszonynak. Most jön akkor a török méz. Ezt desszertként fogjuk elfogyasztani. Miután ilyen érdekes vita folyt erről. Kérem, koncentráljanak hogy minél rövidebb legyen a szenvedés. Nem Törökország számára, hanem számunkra hosszú jelentés volt, de kiváló munkát végzett Omen rajta asszony. Tehát hosszú lesz a szavazás, figyeljenek, 21 mellette elfogadtuk, 22 mellette ellene, ellenőrizzük a 22-est, ellenőrizzük a 22-est, kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. Az eredmény pedig 12-35-tel szemben elutasítottuk. 23-as mellette ellene tart, elutasítottuk. 24 mellett ellene ellenőrizzük a 24-est, megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom. Az eredmény pedig 28-42-vel szemben elutasítottuk. Hármas bekezdés, szóbeli módosítás. Nem kell idézni. Mellette elfogadtuk. 25 mellette nem. 26-os mellette elutasítva. 27-es és 28-as együtt mellette elutasítva. Egyes kompromisszum mellette elfogadtuk. 30-as mellette elutasítva. 31-es mellette elutasítva. 33-as mellette elutasítva. 34-es mellette elutasítva. 35-ös mellette elfogadva. 6-os mellette elfogadva. 37-es mellette elutasítva. 38-as mellette elutasítva. 39-es mellette elutasítva. Nem? Jó, akkor 39-es mellett kiszavaz. Ellene? Akkor elektronikusan ellenőrizzük, kérem szépen szavazzanak. Lezárom a szavazást. És igaza volt az elnöknek, Huber úr. Jó, kettes kompromisszum mellette elfogadtuk. 41 mellette elutasítva. 42 mellette Én azt javasoltam, hogy szavazzuk de ugye itt a 41-es, 14-es bekezdésről van szó. Jó, akkor 42-est ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Az eredmény pedig elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette elfogadtuk. 44-es, nem, elnézést, 45 mellette elutasítottuk. 46 mellette elutasítottuk. 48 mellette, ez is benne volt elnézést, akkor a 53-as mellette elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette elfogadtuk. 60-as mellette elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette elfogadtuk. 62 mellette elfogadtuk. 63 két részben, első rész mellette elutasítottuk. Második rész mellette elfogadtuk. 64 mellette elutasítottuk. 65 mellette elfogadtuk. 66 mellette elutasítottuk. 67 mellette elutasítottuk. 68 mellette elutasítottuk. 6-os kompromisszum mellette elfogadtuk. 70 mellette elutasítottuk. 72 mellette nem, elnézést, mondja az elnök, ez is benne volt a hatos kompromisszumot, tehát 74 mellette elutasítottuk. 77 mellette elutasítottuk. 78 mellette, elutasítottuk. 7-es kompromisszum mellette, elfogadtuk. 80 mellette, elutasítottuk. 81, ezt visszavonták. 83 mellette, elutasítottuk. 84 mellette, elutasítottuk. 86 mellette, elutasítottuk. 87 mellette, elfogadtuk. Nem? 87-est ellenőrizzük elektronikusan, szavazzunk. 87-esről megítom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, látjuk az eredményt, elutasítottuk. Az elnök tévedett. Az elnöknek egyébként mindig igaza van, ez az első szabály, második szabály, ha mégis téved, akkor az egyes szabály lép életbe. Nyolcas kompromisszum mellette elfogadtuk. 91. Elutasítottuk. 92. Elutasítottuk. 93 elutasítottuk, 94, elutasítottuk, 95-ös mellette elfogadtuk. ...96 mellette elutasítottuk. 98 mellette elfogadtuk. 99 mellette elutasítottuk. Százas. 101-es és 102-es, ezek azonosak mellette, elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette elfogadtuk. 104-es nem. Nem látott engem, elnök úr. Itt volt egy esetleges szóbeli módosítás, ezt visszavonták, és majd lehet, hogy a plenárison kerül beterjesztésre. Tehát most nincs szóbeli módosító. Nincs szóbeli módosító. Úgy volt, hogy lesz esetleg a FEM a nőgyi bizottság részéről, de ezt ma nem nyújtották be, nem történt meg, úgyhogy lehet, hogy a plenárison majd előállnak ezzel. Jó, akkor a 107-es mellette elutasítottuk. 108 mellette elfogadtuk. 109 mellette elutasítottuk. 110 mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, tehát a 110-esről szavazunk, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást, és az eredményt látjuk. Egyértelműen elutasítottuk mondja Michael Galler. 112 mellette, nem elnézést, 111 elutasítottuk, 112 mellette elfogadtuk, 113 mellette, ezt visszavonták, nem, 113, tehát mellette elutasítottuk, 114 mellette elutasítottuk. 115 ötről nem szavazunk, tízes kompromisszum mellette elfogadtuk. Ezek benne vannak, 120-as mellette elutasítottuk. Szóberi módosítás 27-es bekezdéshez mellette elfogadtuk. 120 Erről nem szavazunk, mondja a raportőr. 125 két részben. Első rész mellette elfogadtuk. Második rész mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, tehát a 125 második részéről szavazunk, megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást, eredmény. Elutasítottuk. Galler úr, többet kellene, hogy segítsen nekem. 126 mellette, ellene, hát, ellenőrizzük 126-ost, szavazzunk, megnyitom a szavazást, Salafranca úr, az ön frakciójában hárommal több, a szavazat hárommal többen szavaztak Jó, most jó, most rendben van. Picike különbség. Úgy kérem az összes koordinátort, hogy a százszázékos jelenléten ne menjenek túl tehát elektronikusan szavazunk újra a 126-osról, megnyitom az elektronikus szavazást, szavazzunk, lezárom a szavazást, és az eredmény elutasítottuk. Tehát 126-ot elutasítottuk, 127 mellette, ellene, ellenőrizzük a 127-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, eredmény elutasítottuk ezt is. 129 mellette elfogadtuk. 130 mellette elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette Lambsdorff Egy szóberi módosításunk volt a 11-es kompromisszumhoz. A liberálisoknak az a véleménye, hogy a gyülekezési szabadság és a tüntetési szabadságot az egész országban 356 nap kell biztosítani, és nem csak május 1-én és Isztambulban, ezért a május 1-et és a tér megnevezését vegyük ki a szövegből. Kérem a kollégákat, hogy ezt a szóbeli módosítást fogadják el. Azt hiszem, hogy a legjobb megoldás, hogyha részenként szavazunk erről, tehát először az egész szövegről, enélkül a mondat nélkül, és utána mindenki lelki ismerte szerint szabad. Jó, akkor úgy fogunk eljárni, hogy először a szövegről szavazunk, az On First of May on Texas Square Istanbul rész nélkül, tehát en nélkül a szöveggel kiért egyet. Köszönöm. Akkor nincs értelme a másik verzióról szavazni. 11-es kompromisszumot elfogadtuk, az említett szövegrész nélkül, mondja az elnök. Most kell szavaznunk erről a mondatról. Igen, Lamzörfur igaza van akkor eh, most eldöntjük, hogy kiegészítsük el a szöveget azzal, hogy on First of May in Texas Square, ki támogatja ezt, ki ellenzi, elfogadtuk. Tehát, tehát május 1-én a Taksim téren lesznek a felvonulások. 134-es mellette elutasítottuk. 12-es kompromisszumról két részben szavazunk, első rész mellette, Lambsdorff úr ismét. Hát angolul is mondhatom, egy szóbeli módosításunk van a 12-es kompromisszumhoz is, ami a, arra utal az utolsó mondatra, hogy biztosítson megfelelő környezetet, stb. A módosítás javaslatunk a következő. Facilitate a suitable climate for negotiations by starting to withdraw Turkish forces. We believe that... Úgy gondoljuk, hogy a csapatok teljes visszavonását a tárgyalások elő feltételévé tenni tökéletesen irreális dolog lenne, akkor az egész folyamatnak ez véget vetne. Raportőr mit mond? Ahogy eddig is elmondtam, az élelőtt is, azt mondtam, hogy a török erők csapatok visszavonása nem jelenti azt, hogy mindent vissza kell vonni. A kompromisszumban minden benne van, ami kell. Nem látom be, hogy miért kellene megváltoztatnunk a kompromisszumot. Szoboda úr, ragaszkodunk a rapportőr értelmezéséhez, ezért ebben a formában akarjuk megszavazni a kompromisszumot. Elnök, akkor az eredeti szövegről szavazunk, tehát a 12-es kompromisszumról. A raportőr ellenzi a módosítást, úgyhogy nem fogadjuk el a szóbeli módosítást, ez a szabály. De hogyha egy szívességet tehetek, akkor szavazhatunk az egész szövegről, és hogyha akarják módosítani, akkor ez után szavazhatunk a módosító javaslatról is. Elnök, rendben, nagyon békülékenyek vagyunk, akkor először szavazunk az eredeti szövegről. Mellette elfogadtuk, és most ki támogatja az, hogy a withdrawing helyett az szerepeljen, hogy starting to withdraw. Akkor megmarad az eredeti szöveg. 12-es kompromisszum második része mellette elfogadtuk. 135-ös mellette. Most az eredeti részenkénti szavazásra van szükség, elnök szerint ez megtörtént. A négy szabadságról? Nem, szavaztunk a négy alapszabadságról. Alex javaslatáról szavaztunk. Részenkénti szavazást kértünk, hogy including the four fundamental freedom kerüljön ki a szövegből. Én azt szeretném, ha ez a rész kikerülne a szövegből, és erről szavazzunk. A szerint szavazást már megtörtént erről. akkor tegyük világossá dolgokat, megismételjük a szavazást. 12-es kompromisszum első rész. Ez az egész kompromisszum kivéve azt, hogy including the four fundamental freedom ki támogatja, elfogadtuk. Második részről ezeket az, ezekről a szavakról elfogadtuk. 135-ös mellette elutasítottuk. 135-ös kompatibilis, de nem fedi le a 12-es kompromisszum. 135-öst elutasítottuk. Megyünk tovább, 139. Mellette elutasítottuk. 142 mellette elutasítottuk. 143 mellette elfogadtuk. 144 mellette elutasítottuk. Szavazunk a 145-ről mellette, elutasítottuk. 146 mellette, elfogadtuk. 147 mellette, elutasítottuk. 148 mellette, elutasítottuk. 149 mellette, Szeretném visszavonni a 149-est. Visszavonja a 149-est. Mladenov Nicholson módosítósa. Tehát a 149-est visszavonták. 150 Mladenov kollega visszavonhatja, akarja, de Nicholson bárónő nem vonja vissza. Hát akkor a feléről szavazzunk, javasolja az elnök, de melyik feléről? Az első vagy a második feléről? Jó, ha mind a ketten nem vonják vissza, hanem csak egyikük, akkor marad, akkor szavazunk 149-esről mellette, ellene, elutasítottuk. 150-es mellette, elfogadtuk. 151 mellette, elutasítottuk. 153 mellette, elutasítottuk. 154 mellette, ellene, ellenőrizzük a 154-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, ahogy látják, 154-est. Ez volt az eredmény. Látták az eredményt. Elutasítottuk. 155 mellette, elutasítottuk. 157 mellette, ez 156 volt, 157 mellette, ellene ellenőrizzük a 157-est, megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 31 igen, 33 nem arányban. Szorosan, de elutasítottuk. És megyünk tovább. 158 mellette elutasítottuk. 159 mellette elutasítottuk. 160, ez benne volt, 61-et visszavonták, 162 mellette, ellene, ellenőrizzük a 162-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, az eredmény, elutasítottuk. 163. 163 mellette, elutasítottuk. 164 mellette elutasítottuk. 165 részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, elutasítottuk. Második rész mellette, elfogadtuk. 166 két részben szavazunk, első rész mellette, elfogadtuk. Második rész, elutasítottuk. 167-ről nem, 168 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 168-as elektronikus szavazással. Lezárom a szavazást. Az eredmény 35 igen, 34 nem, azaz elfogadtuk egy szavazattal. Rendben volt a szavazók száma. Sen, sehol nem voltak plusz szavazatok. Vegyék ki a kártyát. Vegyék ki a kártyát. Tegyék vissza a kártyát. Megszámoltuk. Jó. 169 mellette, elutasítottuk 170 mellette, Ellene? Ellenőrizzük a 170-est, szavazzunk, lezárom a szavazást. Eredmény 23 igen, 44 nem, elutasítottuk, nem emelik jól a kezüket. 171 mellette, ellene, ellenőrizzük a 171-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Eredmény. Elutasítottuk. Igen. Köszönöm, Gáler úr. es mellette, elutasítottuk. 173 mellette, elutasítottuk. 174 mellette, elutasítottuk. 175 mellette, elutasítottuk. 76 mellette, elutasítottuk. 177 mellette elfogadtuk. 178 mellette elfogadtuk. 180 mellette elutasítottuk. 181 mellette elfogadtuk. 182 mellette elutasítottuk. 183 mellette elutasítottuk. 184 mellette elutasítottuk. 185 mellette elutasítottuk. 187 mellette elutasítottuk, 188 mellette elutasítottuk, 13-as kompromisszum mellette elfogadtuk. 12-es mellette ki van, el, elfogadtuk. 13-as ki van mellette, elfogadtuk. 14-es mellette, elutasítottuk. 15 mellette, A 15-öst nem vonták vissza. Ki van mellette? Elutasítottuk. 16-os mellette? Elutasítottuk. 18-as mellette? Ellene? Ellenőrizzük a 18-ast elektronikus szavazás a 18-asról. Szavazzanak, lezárom a szavazást. Az eredmény elutasítottuk. 7 szavazattal. Szóbeli módosítás az F preambulum mellette, elfogadtuk. 19-es mellette, elutasítottuk. 20-as mellette, ellene, ellenőrizzük a 20-ast, megnyitom a 20-asról a szavazást, lezárom a szavazást, eredmény, elutasítottuk. Egyes mellette, elutasítottuk. Elektronikusan szavazunk az egész eh, török gyönyörűségről. Köszönöm, az eredmény pozitív. 65 igen, 4 nem, egy tartózkodás. Gratulálunk Omen Reiten asszonynak, remek munkát végzett. Mrs. Omen Reiten, you have the floor. Mert hogy azt, hogy tessék, megadom a szót. Igen, köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani, nem csak a, azon kollégáimnak, akik segítettek a jó eredmény elérésében, hanem megköszönöm a segítséget is Évátnak, a bizottsági titkárságnak, a saját asszisztenseimnek, a néppárti titkárságnak is megköszönöm a munkáját nem volt könnyű ezt az eredményt elérni, nagyon sok munka áll mögöttünk. Véleményem szerint ez egy tisztességes jelentés Törökországról, becsületes, de a lényeg az, hogy Törökországnak fel kell tudni, mutat, fel kell tudni mutassa az, az eredményeket. Elnök, megköszönöm